Köszönöm szépen, Csalos biztos úr. Hat állásfoglalási indítvány érkezett meg a vita végéig, lezárjuk a vitát, most pedig áttérünk a szavazásokra. A Közép-Afrikai Köztársaság helyzetével kapcsolatos állásfoglalásokkal kezdjük. Első módosító indítvány ki van mellette? Ki van ellene? elutasítottuk. Második módosító indítvány ki van mellette? Ki van ellene? Ezt is elutasítottuk. E, e, most az egészről szavazunk, ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodok, elfogadtuk, áttérünk a kínai szerv e, átültetésekkel kapcsolatos állásfoglalásra. Öt frakció közös állásfoglalása első szakasz, két részben első rész ki van mellette, ki van ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Hatos paragrafus második módosító ki van mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, megnyitom az ellenőrző szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. F. Preambulum bekezdés, első módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Az egész állásfoglalásról a módosított formán szavazunk ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk, áttérünk a legutolsó állásfoglalásra a silankai helyzettel kapcsolatban. Itt is egy állásfoglalási indítvány van öt frakció tollából első cikkely után első módosító ki van mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk. Második módosító ki van mellette. Ellene tartózkodók. Ezt is elutasítottuk. 9-es paragrafus eredeti szöveg két részben szavazunk, mind a kettőről név szerint. Elsőről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész név szerint szavazom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító indítvány, ki van mellette? Ki van ellene? ez nem volt átlátható, úgyhogy elektronikus ellenőrző szavazást tartunk a hármas módosító indítványról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes módosító indítvány ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, ezt elutasítottuk, most pedig az egész állásfoglás indítványról a módosított formában szavazunk. Név szerinti szavazás, Következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk tehát az állásfoglalást. Az ülésnek a jegyzőkönyve a következő ülés elején jóváhagyás céljából be lesz terjesztve a háznak a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat az abban megjelölt személyeknek eljuttatom. Ha önök is egyetértnek ezzel, kedves kollégák, egy hosszú év végéhez érkeztünk el, nagyon rövidnek tűnt ugyanez az év. Köszönöm mindannyiunknak az együttműködést és